Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Akkor most következzék a jegyzőkönyv elfogadása, illetve a 2009. október 8. ülésen elfogadott szövegek elfogadása. Ezeket megkapták mindannyian. Kérdezném, hogy van-e valakinek megjegyzése ezzel kapcsolatban észrevétele? Úgy tűnik, hogy nincsen akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Most pedig akkor tájékoztatnám önöket a következőkről. Atanasios Pafilis képviselő